Kérem kollégák, kezdenénk. Um, Kedves kollégák, eh, elkezdjük a szavazást, de mielőtt ezt megtesszük, kérném a figyelmüket. Van egy ügyrendi kérdésünk Hazelkamp asszonytól. Tessék, asszonyom, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Több millió állatot szállítanak Európa szerte, napokon át állnak határokon az égető napon. Egy millió állampolgár azt kérte, hogy fejezzük be ezt a állapotot. Több mint 200 képviselő is követelte a parlamentből azt, hogy legyen egy vizsgáló bizottság, és az elsősorban ülő három képviselő arról döntött, hogy nem lesz ilyen eh, vizsgálóbizottság. Csak azt tudom mondani, és shame on you, szégyeljék magukat. Eh, Köszönöm, ezt nyilván továbbítjuk majd. Az elnök úrnak Urban Crespo úr következik. Eh, presidenta, Presidenta, esta noche... Köszönöm, elnök asszony. Ma este, tegnap este, Mariel Franco Maria Franco Rio de Janeiro-ban megölték. Ez egy feminista aktivista, emberi jogi jogvédő, a kapitalizmus ellen harcol, egy aktivista, akit eh, politikai erőszak eh, klímájában, eh, légkörében gyilkoltak meg Brazíliában. A szolidaritásunkról kell biztosítani ezt az elvtársat, és Európai Parlamentként ezt az erőszak légkörét el kell ítélni Brazíliában. Köszönöm. Crespo. Köszönjük Urban Crespo úrnak. Van még egy eh, ügyrendi eh, Vioti úrtól. Have a point of order, sir. Ugye ön is ügyrendivel szeretne felszólalni. Grazie, Presidente. Volevo, volevo Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Én szerettem volna tájékoztatni önt arról, hogy tegnap este valami elképesztő dolog történt itt. Egy sajtó tájékoztató során nem engedték, hogy a sajtó kérdéseket tegyen fel. Alapvetően megfenyegették a, a, újságírókat itt ebben a házban. Colleagues. Okay. Order, please. Csendet, rendet, kollégák. Csütörtök van. Tudom, hogy szavazni szeretnének. Én eh, most amiatt aggódom, hogy nagyon sokan szeretnének felszólalni, ha csak nem ügyrendi kérdésről van szó, kérem ne tegyék, Moody asszony. Tehát, még egyszer, kérem önöket, Moody asszonynak megadom a szót egy percre. Thank you, President. I am... Köszönöm szépen, elnök asszony. Judy Girling, Molly Scott, Cato is magam nevében mondom. Ezt mindannyian Salisbury-t, délnyugat angliát képviseljük. Itt élek Európa párti eh, Európa párti eh, brit képviselőként azt kell mondjam, hogy a Brexit miatt nagyon nehéz dolgunk volt ezen a héten. Az elnök megszakítja a hozzászólót. Moody asszony, kérem, a többiekhez fordulok. Szégyeljék magukat, egy komoly kérdésben beszél a kollega, a, eh, a képviselőasszony, ö, hagyják, hogy elmondja, parancsoljon asszony. Köszönöm, elnök asszony. Tehát, ahogy mondtam, brit Európa párti képviselőként úgy érezzük, hogy a Brexit állásfoglalás miatt nagyon nehéz hetünk volt, de az a szolidaritás, amit kaptunk ebben a házban, az ideg méreg támadás kapcsán, ez nagyon jól esett nekünk, meg választóink számára is fontos tudni, hogy együtt tudunk működni az Európai Unió biztonsága érdekében. Köszönöm kollégák még egyszer. Thank you, Madam Moody. Köszönjük, uh, Moody asszony, és a taps is azt hiszem elég egyértelmű volt. Elnézést kérek, asszonyom, mindjárt megadom a szót. Atkinson asszony, most kap szót, jó? És remélem, hogy ügyrendi, valóban, ugye? Nem kérhet kérdést, nem kérdezhet kérdést. A párt, a párt elnökét kérdezem, Ed, mondja Atkinson asszony. Russia this afternoon. Az elnök megmondta a szót a képviselőasszonytól. Colleagues. Kedves kollégáim! se nem vita, se nem kérdések órája, hanem szavazás az van most, és el is kezdjük, bár legyen bármi. Az első szavazás a Maldív szigeteki helyzetről szól.